o se guarda su, su sapiencia y su prudencia para el debate y la reacción ante las intervenciones de los colegas parlamentarios de la Comisión. Sí, gracias eh, por esta relación absolutamente acurada, diligente. Eh, prendo la parola non solo per cederla subito alla signora Hockmering, come è doveroso all'integrazione, ma anche per riparare ad una mia dimenticanza iniziale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 But I just wonder whether we really need three vice presidents for relations with national parliaments, if that's not a little bit of overkill. Two of them in a, in a group, in a single group. Indeed. Yours. <laughs> Grazie e adesso do la parola a Mendes de Vigo. Muchas gracias, señor presidente y también mi, mi agradecimiento a los tres vicepresidentes, tres buenos amigos, por estar aquí. Eh,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 a parola. Köszönöm szépen, elnök úr, képviselőtársaim, tisztelt eh, alelnöktársaim! meggyőződésem hogy a cosac már egy működő fórum eh, nem kell újat kitalálni ezt kell az igényekhez alaktani. egyetértek mendes de vigo kollégával hogy a rugalmasság meglehetősen fontos olyan sok új esemény eh, érte a parlamentet bizony néha szükségeltetik hogy azonnal tudjunk lépni, és egyáltalán a működőképességünket sokkal profi módon irányítani. Egyetértek a pluralizmussal, minden, ami a parlamentet illeti, be kell vonni őket, viszont nagyon fontos az, hogy a politikai egyensúlyt is ehhez tudjuk igazítani. A szubszidiaritás megvalósításának nehézségét ugye ismerjük, ugye ki az utolsó szó, hogyan fog megvalósulni például a napi egyeztetés. Szerintem a három e- alelnök mindenképpen erősebb európai parlamenti jelenlétet jelent, hatékonyabb munkamegosztást feltételez. Természetesen fontos, hogy nőtársam is itt van velünk. Annyit szeretnék jelezni, hogy korábban Macmillan Scott alelnök úr volt itt az Alkotmányügyi Bizottságban, és egy nagyon hatékony vitát tudtunk folytatni, tehát meggyőződésem, hogy ezek a találkozók fontosak, és ennek szellemében remélem, hogy tudjuk folytatni a munkát, de valóban a rugalmasságot nem szellem előtt Köszönöm. És Mendez de Vigóra válaszolva, a költők csak hallgassanak a múzsákra, hogyha motiváltabbak, és az eredmény jobb. Köszönöm. Ha la parola adesso, dopo l'onorevole Gurmai, l'onorevole Severin. Thank you, uh...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 tuvieran la palabra y que nos pudiera, pudiera contestar a, a los argumentos que aquí se han escribido. Colgo l'invito e passo la parola. Thank you very much for that uh, kind offer. <laughs> and first, may I say what a pleasure it is to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 am i right in this assessment uh, because what would happen if for example the house would have uh, a bad opinion uh, of such a person appearing in front of us what would happen then thank you Grazie di nuovo anche per la brevità. Adesso do la parola all'onorevole Guerrero. Sí, muchas gracias, señor presidente. Seré breve. Quería hacer tres comentarios. El primero se refiere al tiempo